colleagues. Kedves kollégák. Italy is not a country used to snow. Olaszország nem szokott hozzá az ilyen havas viszonyokhoz úgyhogy a repülőket törlik, halasztják, stb., de végül is örülök, hogy megérkeztünk. Az Európai Központi Bank elnökét, Mário Drágit sok szeretettel köszöntöm, mivel nincs túl sok időnk, minden bevezetőt vezetőtől eltekintek, és azonnal meg is fogom adni a szót drági elnök úrnak, és egy kicsit le kell, le kell rövidítenünk a kérdés-válasz fordulót is. Drági elnök úr, önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt parlamenti képviselők, hogy én és uraim! Nagyon örülök, hogy itt lehetek az idei első párbeszédre. A két téma, amit kiválasztottak, ezek nagyon aktuális kérdések, úgyhogy ezekre fogok kitérni. Ez egyik az inflációs kitekintés és a növekedés az infláció közötti kölcsönhatás főbb tényezői, és aztán utána kitérünk a pénzügyi, piaci infrastruktúra relevanciájára és el fogom mondani azt is, hogy a központi banknak miért van szüksége szükséges eszközökhöz ahhoz, hogy a kockázatokat konkrét, korlátozott területen kezelni tudja, amelyek kulcsfontosságúak a policy mandátumát tekintve. Először is, ami az infláció növekedését és a monetáris politikát illeti, ahogy az Európai Parlament plenáris ülésén elmondtam, az euró gazdaság bővül, egyre nagyobb a növekedés, ahogy korábban gondoltuk, és egyenletesebben, van, egyenletesebben oszlik el, mint korábban a pénzügyi válság kezdete óta. A legutóbbi adatok szerint az euró térség 2,5%-kal növekedett 2017-ben, ez nagy hazai lendületre vezethető vissza a fogyasztásban és a beruházásban. Ezek a pozitív fejlemények erősítették, e, ezeket erősítette az Európai Központi Bank monetáris politikai intézkedés csomagja, amelyek a kölcsönzési feltételeket javították a háztartások számára és a kis- és középvállalkozások számára. A monetáris politikai intézkedések, amelyeket 2011 közepe és 2017 október között hoztunk, ezeknek az általános hatása az euró térség növekedésére és inflációjára mind a két esetben kb. 1,9%-ot tesz ki kumulatív módon 2016 és 2020 között. Az intézkedéseink az euró térség gazdaságát megalapozott növekedésre állították. Ezt az endogén belföldi dinamika és a globális kereslet csökkenése iránti ellenállás tette lehetővé. Ezzel egy időben az, az infláció a fenntartott felfelé irányuló kiigazítás jeleit kell, hogy mutassa. Eddig kb. 1% körül volt három évig ez az infláció, most tavaly május óta 1,3 és 1,5% között. Januárban az éves infláció 1,3%-on volt, a headline eh, inflációban eh, kialakuló változásokat a volatilisebb eh, tényezők határozták meg, az energiaárak és kisebb mértékben az élelmiszerárak. Az, az inflációs intézkedések korlátozottak maradtak. Az infláció az energia és az élelmiszert kizárva 1% volt januárban, 0,9 és 1,2% között volt 2017 áprilisa óta. Most hat koncentráljak a szerényebb inflációs fejleményekre Eh, kicsit jobban kitekintve. Eh, ciklikus perspektívát tekintve eh, elmondhatjuk, hogy pozitív gazdasági növekedés volt az elmúlt négy évben, és ez egy stabil és fokozatos abszorpció, gazdasági visszaesés fokozatos abszorpcióját támasztotta alá. Az Eurosystem átfogó elemzése arra jutott, hogy adverzális, ciklikus tényezők fontos szerepet játszottak az alacsony underlying inflációban, és ez a visszafogott gazdasági tevékenységből, magas munkanélküliségből adódott, illetve alacsony az olaj, alacsony olajárakból. Azonban ezek a tényezők átmenetiek, és nem szabadna, hogy az inflációt középtávon ne meghatározzák, bár mm, a kiigazítás sebességére hatással vannak. Emellett ami a, a gazdasági visszaesés mérésének bizonytalanságát illeti, az összeg nagyobb, nagyobb lehet, mint amit megbecsültünk és ez árnyomáshoz vezet. Azonban remélhetőleg e, ezek a e, tényezők majd csökkennek, amikor a növekedés beáll, és csökken a munkanélküliség. A bérnövekedés az euró térségben újra e, beindult, és a munkaerőpiacon javulások várhatók. Strukturális szinten a globalizáció csökkenthette az inflációs válaszadási nyomást, Mm, a egyéb potenciális tényezők, mint a demográfiai trendek, vagy magatartás módosulások, amelyeket a technológiai fejlemények alakítanak ki, e, ezek is lehet, hogy árnyomáshoz vezetnek, például az erősebb árstabilitás miatt, de ezeknek nincsen tartós hatásuk az inflációra. A növekedés és az infláció közötti összekapcsolódás megmaradt, még akkor is, hogyha átmenetileg csökkent az elmúlt években, és a kiigazítási sebességre is hatása voltak. Azt várjuk, hogy a headline infláció az graduális felfelére nyúló kiigazítás pályájára visszatér, ezzel egy időben továbbra is vannak bizonytalanságok, a volatilitás a pénzügyi piacokon, illetve a valuta árfolyamokban, és ezért további monitoringra van szükség. Ezért az egyértelmű eh, euró térség gazdaságában megmutatkozó erős lendület megerősítette az inflációs eh, előretekintésünkbe vetett bizalmat, és 2% eh, közeli, de 2% alatti inflációról a további a, a célunk. Ehhez megfelelő monetáris akkomodációra van szükség, a nettó eh, eszköz eh, felvásárlásaink, a felvásárolt eh, eszközök tárolása, illetve további beruházásokra is utalok. Most, ami a clearinget illeti a monetáris politikában és a központi bankok szerepét illeti, a pénzügyi piac eh, infrastruktúra és a monetáris politika eh, interakciói, eh, ez is az egyik témájának a mai meghallgatásnak. Ez egy fontos és aktuális téma. Ha térjek vissza a CCP-k tehát központi szerződő felek szerepére a pénzügyi piacokon azáltal, hogy a pénzügyi tranzakciók hálózatában szerepelnek, a CCP-k csökkentik a szerződő felek hitel kockázatát, és növelik a piac, a piac átláthatóságát. Azonban válság alatt a clearing tevékenység megszakadása negatív hatással lehet arra, hogy képesek legyünk a monetáris politikai feladatokat elvégezni. Például ez súlyos likviditási megkötéseket, korlátokat jelentett a CCP használók számára, és ők gyakrab, gyakran a monetáris politikai, politikában partnereink. Ez amiatt merülhet fel, hogy egy esetleges CCP-nek pótlólagos és, és sürgős forrás rendelkezésre bocsátást kérnek stresszes piaci feltételek mellett. Emellett a CCP tehát a, a pénzpiacokon aktív CCP-ket érintő egyéb eh, zavarok is eh, felmerülhetnek, eh, amelyek a normál monetáris politikai transmissziós csatornákat megzavarhatják. Ez csak két példa. Hadd nézzük, nézzük meg közelebbről ezt a problémát. Először is a pénzügyi rendszer e, jobban e, függ most már a e, központi szerződő felektől, és a kötelező cent, központi clearing elvárások bevezetése a válság hatására a pénzügyi piacokat biztonságosabbá és átláthatóbbá tette. Tehát ez az egyértelműbb pénzügyi szabályozás, ezt üdvözöljük, de a CCP-knek szisztemikusabbnak kell lenniük. Másrészt az Egyesült Királyság ugye úgy döntött, hogy kilép az Európai Unióból. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi törvényezési rezsimben számos CCP clearing tevékenységét az euróban meghatározott tranzakciókra vonatkoztatva az Európai Unión kívül fogja végezni a munkáját, és az Európai Unión és a, az Európai Uniós szabályok és garanciákon kívül. Ebben az összefüggésben az Európai Bizottság Emir 2 javaslata, amely most eh, éppen vitatárgyát képezi, nagyon fontos kezdeményezés. A meglévő rendszernek soha nem volt az a célja, hogy nagy eh, euróban meghatározott clearing tevékenységet folytasson, Eh, az Európai Unión kívül. Az EMIR 2 javaslat az Európai Uniós hatóságokat eh, felkészíteni arra, felkészíteni arra hogy eh, közvetlenül ellenőrizzék a, szisztem, a rendszer szinten fontos harmadik országbeli CCP-ket az EU-s szabályoknak megfelelően. A clearing és a monetáris politikai közötti szoros kapcsolatokat kiemelném. A az EMIR 2 javaslat nagyon fontos, a 22-es cikk módosítása eh, az, ami egyértelm eh, egyhangú elfogadásra került az, ECB, az EKB eh, központi tanács irányító tanácsában tavaly júniusban. A luxemburgi általános bíróság a 2015-ös ítéletében meghat, megerősítette azt, hogy az LKB feladata lenne az, hogy Európai Uniós jogszabályt kérjen az 22-es cikk módosítására, hogyha az LKB úgy gondolja, hogy a CCP-k szabályozása szükséges. Figyelembe véve az LKB számára felmerülő kockázatokat az monetáris politikájának végrehajtásával és transmissziójával kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy megfelelő eszközénk legyenek a CCP-kkel szemben. Világosá szeretném tenni, hogy ezek az intézkedések a területek korlátozott számában tenni lehetővé a kockázatok felvetését, a szerződésnek megfelelően. A az ezen szempontból fontos területek a likviditási arrangementek, a, a, a clearing, a kollaterális, illetve a marzs, marzsok és az interoperabilitási rendszerek nem akarom érinteni, a, nem akarunk belefolyni a CCP-k illetékességébe. Az LKB csak a saját hatáskörén belül lép fel, amely hatáskör az euró terület monetáris politikájának megfogalmazása és végrehajtása. Minden intézkedés arányos kell, hogy legyen, és a monetáris politikai feladatok ellátását kell, hogy célhoz hozzá. Hadd mondjam el, hogy a nem EU-s országok számára a rezsim végrehajtása továbbra is a helyi hatóságokkal való együttműködésben kell, hogy megtörténjen. Hadd hangsúlyozom azt is, hogy az EU jogszabályalkotás kulcsfontosságú elemei, mint az EMIR 2, a e, Brexit e, véglegesítése előtt e, le kell, hogy záruljon, hogy minden lehetséges helyzetre felkészüljünk. Hogyha ez nem történik meg, akkor a központi bankok és a felügyelő szervek a no deal forgatókönyvvel állnának szembe, természetesen minden segítséget megadunk ennek keretében, de nem szabad elfelejteni a szisztemikus határon átnyúló eh, hatásait a központi clearingnek az Európai Unión belül. Eh, ezért eh, egy megerősített felügyeleti konvergenciát kell elérni az Európai Unión belül. Ez hozzájárul az belső piac integritásának megőrzéséhez. Az Európai Parlament ezen célkitűzésekben nagyon fontos szerepet játszik tovább piacra is. A monetáris politika intézkedéseink egyértelmű, kézzelfogható előnyökkel rendelkeznek, további politikai kezdeményezésekre van szükség, hogy a sebezhetőséget csökkentsük, erősítsük az ellenálló képességet a válsághelyzetekben, és javítsuk a növekedési potenciált. Csak az ambiciózus politikák képesek az emberek érdekében pozitív eredményre jutni. Ez a közös történelmünk tanulsága is. Idén ünnepeljük a belső piac 20 és a Maastrichti szerződés életbelépésének 25. évfordulóját. Ezek nagyon bátor döntések voltak, és ma is élvezhetjük ezek gyümölcsét az áruk, az emberek, a szolgáltatások és a tőke szabadon mozoghat az Európai Unión belül, és eh, a közös jogaink és kötelezettségeink vannak. Az Európai eh, Valuta Unió, Gazdaság és Valuta Unióval még tovább mentünk, egy közös valutát fogadtunk el, az elkövetkezendő hónapok feladatait is meghatározza. Ehhez köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseket. Thank you, President Draghi. Köszönjük szépen, drági elnök úrnak. Nagyra értékelem azt a türelmet, amelyről beszélt a monetáris politika kapcsán, és ami, ami jogalkotási munkákat illeti a 22-es cikk értelmében. Nagyon elkötelezettek vagyunk, hogy az év végéig lezárjuk ezt a jogalkotási munkát azon által említett okok miatt. Most négy percre kell, drági elnök úr, az Ekonban, és röviden utalnék arra, amit a legutóbbi Strasburgi plenáris ülésen mondott, vaslat, Rengeteg multinacionális cégnek van az Európai Unióban érdezeti bankok USA-ba irányuló outflowját illetően, ami az adóügyi kedvezmények kihasználásával függ össze. A második kérdésem az államoknak többet kellene tenniük a fogyasztóvédelem érdekében, hogy megvédjék azokat a fogyasztókat, akiket ez érint. Köszönöm. Köszönjük szépen. Az első kérdésem, kérdése válaszolva, hogy az, egy, nos, az Egyesült Államok belé adóreform nagyon nagy változás. Egy biztos, nagyon nagy outflow-ra, kiáramlásra kell számítani. Ez a, az adóknak, hogy a nagy multinacionális cégek élni akarnak az adókedvezményekkel, és ezért és egyelőre megfigyeljük a folyamatot. Nehéz elmond, megmondani azt, hogy mik a hosszú távú következmények, de összes pozitív következmények, pozitív hatások. Ami a második kérdést illeti. Monsieur vous avez... Euh, Elnök úr, ahogyan gyakran most is kifejezte azon szándékát, reményét, hogy a gazdaság és monetáris unió elmélyítése megemlítette annak szükségességét, hogy el kell mélyíteni a gazdaság és monetáris uniót, és ez az ügy előre haladt. Nos, most bürokratikus nyelvezet nélkül szeretném megkérdezni, hogy mit is gondol ön a jelenlegi helyzetről. Az Európai Központi Bank kormányzott tanácsának tésére való következmények nélkül. Ugye a tanácsban lezajlott egy ülés, nekünk is volt egy zárt ülésünk a két eljárásba. Ön mit gondol a parlament javaslatáról, hogy több nő legyen az EKB kormányzó tanácsában? hogyan hathat az ön által elnökölt intézmény függetlenségére. Let me just go through the, um... tagjainak kiválasztását az Európai Unió működéséről szóló szerződés, valamint az Európai Központi Bank statútuma szavaslatára az euróvezet összetételének megfelelően. Ennek a folyamatnak megfelelően az LKB levélben jelezte, hogy mennyire üdvözli az Európai Parlament szerepét ebben az összefüggésben. Ennyit mondhatok el, tudtunk. És természetesen nagy mértékben támogatjuk ezt a célkitűzést. Je pense... Egy fél percem. Azt hiszem, nem válaszoltam meg a kérdésemet. Itt nem arról volt szó, hogy a szerződés cikkét olvassa fel újra, hanem értelmezze. és az említett cikknek nagyon konkrét értelmezést. Ugye március 21-én, ha jól tájékozódtam, akkor döntene. Now it's, uh, it's silly, it's not for me to discuss. Nem az én tesztem, tisztem elmondani azt, hogy az ECOFIN két javasol és két nem, de egy dolgon, hogy a szerződések tehát szerződések értelmében gondoskodni kell a függetlenségről, a jelöltet pedig az érdemei alapján ítélik meg. Ön március 26-át említette? Nem, nem, ez korábban fog megtörténni. Március 8-a a dátum. a szakmai tapasztalat létre. Az intézményi keret a legfontabb, legfontosabb védőpajzsunk a politikai beavatkozással szemben. Köszönöm. Köszönjük szépen, Szandár Lóns. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm ön, drági úr. A bevezetőjének az első részére összpontosítanék, ahol a szigorú felügyelet szükségességéről beszélt, vajon eh, az EKB inflációra vonatkozó felügyelő mechanizmusát eh, ki kívánják-e terjeszteni. Például az inflációs indexbe csak a, eh, bevehetnék a lakhatási árakat is, hiszen ez az emberek vásárló erejére nagy hatással van. Péter Prát pedig nemrégiben említette, hogy a Eurostat nem így jár el, de úgy gondolom, hogy az LKB e a Eurostattól függetlenül is megváltoztathatja a módszereit. Érdekes lenne hallani, hogy mit gondol ön erről. A második opció pedig az lenne, hogy az összes részvény ár, de ott beszámítják. Vajon ezen gondolkodnak-e? Köszönöm. Köszönöm szépen. Jelen pillanatban vizsgáljuk ezt a kérdést, de mint mindenki tudja, annak ellenére, hogy ez egy nagyon fontos társadalmi gyasztói árindexhez kell ragaszkodnunk. Ez a mérce. Ehhez képest kell alakítani az inflációt. A fogyasztói árindexhez való igazodás szavatolja leginkább az, hogy az emberek vásárolják. Fontos, hogy a vagyonosodásra milyen hatással járnak az árak, illetve a finanszírozási Szépen a négy perchez ragaszkodnunk kell, még csak két percnél tartunk, úgyhogy maradt még két percem. Úgy értettem a válaszából akkor, hogy a szépen a négy perchez ragaszkodnunk kell, még csak két percnél tartunk, úgyhogy maradt még két percem. Úgy értettem a válaszából akkor, hogy a volt pedig azt olvastam ki, hogy ezeket az említett árakat nem vonják be a számításaikba. Sok közgazdász úgy gondolja, hogy a legutóbbi pénzügyi válság a szélsőségesen nem szépen, mindjárt ki is fejtem, hogy mi áll a válaszai mögött. Többféleképpen lehet értelmezni a pénzügyi válság okait. Az egyik az expanzív pénzpolitika, de máshogy is tekinthetünk erre. Mondhatjuk azt, hogy a meglévő pénzügyi szabályrendszer szétesése okozta a válságot még a válság előtt tíz évvel. Függetlenül attól, hogy melyik magyarázathoz húzunk, egy dolog biztos, egy expanzív pénzpolitikát folytatunk most, ezt a jelenlegi helyzet indokolja, és lényegében a mandátumunk is szükségessé teszi ezt. De tekintettel mindenre a legutolsó dolog, amit látni szeretnénk, az az, hogy felpuhulnak a meglévő szabályok. És most itt nem csak az EU-s szintű szabályokra gondolok, hanem a globális szabályokra is. Köszönjük, Wolf Klintz. Köszönöm szépen, elnök úr. A gazdaság és monetáris unió elmélyítése és a bankunió kiteljesítése két olyan célkitűzés, amelyet az EKB a magának, hanem a globális szabályokra is. Köszönjük, Wolf Klintz. Köszönöm szépen, elnök úr. A gazdaság és monetáris unió elmélyítése és a bankunió kiteljesítése két olyan célkitűzés, amelyet az EKB a magáinak tud. Egy fő akadálya két cél felé úgy tűnik a az NPL szint, úgy tűnik, hogy az NPL szint több euróvezeti országban. Önök szerint hogyan tudjuk elérni, és mikorra tudjuk elérni azt, hogy az NPL szint ne legyen magasabb 10%-nál az érintett országokban? A második kérdésem, egy német magazin arról számol be, hogy ön legutóbbi találkozó, a legutóbbi pénzügyi miniszteri találkozón konfrontálódott a pénzügyminiszterekkel, Görögország ügyében. Ön szerint Görögország problémája mikortól oldható meg, mikortól oldódhat meg, és ön szerint negyedik mentőprogramra, mentőcsomagra is szükség lesz a Görögország esetében, és mikortól, ha igen. A következő kérdésem az LKB-ra vonatkozik, amelynek ön az elnöke. Úgy hallottam, hogy az e SRB nem kommunikál megfelelően, algoritmusokat és modelleket alkalmaz, amelyek nem érthetőek a külvilág számára. Ön szerint hogyan javítható? Az utolsó kérdésre reagálnék. Nem voltam ennek tudatában, de ha ez valóban igaz, akkor mindenképpen készen elteszünk a helyzet javítása érdekében. Ami az első kérdését illeti, ez összefügg egy közös betétbiztosatnak, amely elkerülhető lenne a szerződés előírása előtt. A kockázat csökkentés tehát az Európai Központi Bank véleménye szerint kéz a kézben kell, hogy járjon a kockázat megosztással. A kockázat csökkentés egy része az MPL-ekre vonatkozik, de nem ez az egyetlen dolog, amit fontos, az egyes és kettes szintű részvényekre is oda kell figyelni. Ez utóbbi a pénzügyi válság hagyatéka, az előző pedig a nagy recesszióra vezethető vissza. Mindkét kérdést kezelni kell. Hogy akarunk-e számszerűsíthető célokat megfogalmazni? Nos, ez egy olyan kérdés, amelyet leginkább a felügyelőknek kellene megvitatniuk. Általában véve a felügyeleti szervek nem igazán akarják, hogy megmondják nekik, hogy milyen számszerű célt alkalmazzanak az összes euróvezeti bank esetében, mert szeretnének eseti alapon dönteni tudni az egyes bank helyzetétől függően, az egyes bankok helyzetétől függően. De a minőségi előrelépési jelentéstételre mindenképpen szükség van, egyetértek önnel abban, hogy ezt a kérdést mindenképpen meg kell oldani. Ami pedig Görögországot illeti, egy kicsit túl is dramatizálták ezt az eszmecserét. Pontosan az NPL-ek csökkentéséről volt szó az elektronikus árverezések révén történő csökkentésükről, és egyébként Görögország nagyon sokat tett, meg semmiféle újabb mentőprogramot, mentőcsomagot, és egyébként sem az LKB elnökének kezében van ez, hanem az ESM, a tagállamok úr mondta ezt, hogy túlzottan felnagyították ezt az ügyet. Köszönöm szépen, drági úr! Nos, kedvező értékeléseket eszközöltek önök a görög gazdaság kapcsán. Ugyanakkor hasonló szavakkal Evklidis Cekalodoshoz hasonlóan a görög médiában ugyanakkor itt van egy vita láthatóan ön és Cekalodosz között. Nos, a februárt illetően is szerint a görög gazdaság kedvezően fejlődik, és a görög hatóságok erőfeszítései nyomán azzal lehet számolni, hogy a görögök most a mentő program hatája alól valamikor kicsekkel a görög gazdaság teljesítményét illetően, hogy valóban kedvezően néz ki a helyzet. Az LKB e részt vett egy viten, hogyan is vélekedik ezekről az előrejelzésekről. Régling, Moszkovici, illetve mások van. Görögország végre ö, sikeres lesz, vagy ön szerint? Nem, nem. Nem vagyok borulátomb. Az összes korábban megállapított lépést sehoz szükség van egy előzetes elemzésre, amely biztosítja, hogy földrajzi korlátozás nélkül végrehajt. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt drági elnök úr! A kérdésem az ABVL bankra vonatkozik. Az ABLV a beszámolók szerint és még szerdán kapott hitelt, és aztán pénteken, szombaton becsődölt. Miért ítélték meg ezt a támogatást, mielőtt a bank becsődölt, illetve milyen tanulságot vonhatunk le a történtekből, milyen tanulságot vonhatunk le az ILE és a banki felügyelet közötti összefüggésekről? Tartok tőle, hogy az ILA-re vonatkozólag nem számolhatok be a részletekről, azon a nyilatkozaton túl, amelyet a Nemzeti Központi Bank tett közzé. A Nemzeti Központi Bank dönt az ILA-ek ügyében, és a központi bank, az Európai Központi Bank csak akkor avatkozik be, hogyha a meghozott döntés ellentmondásban van a monetáris politikánkkal. Egyébként az ILA megállapodásban foglaltaknak megfelelően kell ilyenkor eljárni, abban találhatóak a vonatkozó szabályok. A pénzmosás elleni fellépés nyilvánvalóan nagyon fontos, de az ELA egyébként nem egy konkrét banki tevékenységre vonatkozik, hanem egy átmeneti likviditási probléma feloldására. Úgyhogy ennél többet nem mondhatok. Tehetek fel egy kiegészítő kérdést? Köszönöm szépen ezt a választ, amire egyébként számítottam is. Ha megengedi, megkérdezném azt is, hogy nem gondolja-e, hogy ezek az esetek, amikor az ILA-t nem megfelelően használják fel, nem károsítja az egész rendszerbe vetett bizalmat, és nem gondolja el, hogy az ILA-re vonatkozó szabályokat meg kellene változtatni, és vanna -e vállalt szerepének. Megfontolta -e ezt az ajánlást, és eleget tesze neki. Köszönöm szépen, ami az utolsó kérdését illeti. Figyelembe vettük az ombudsman megjegyzéseit, és április közepéig válaszolni is fogunk az ombudsmannak a szabályok értelmében. Ami az első megjegyzését illeti, teljesen egyetértek, az ILA szabályozást meg kell változtatni. Többször is mondtam egyébként, hogy az ILA-ket központosítani kell, a múltból maradt ránk ez a rendszer, de a rendszer megváltoztatásához az irányító tanács összes tagjának a beleegyezése kell, illetve az összes euróvezeti tagállamnak a beleegyezése kell. Bele kell, hogy egyezzenek abba, hogy a nemzeti szuverenitás ezen maradványát megszüntessük a közös monetáris politikában, hiszen erről van szó. Ennyit tudok erről mondani. Köszönöm szépen, köszönjük. Márkó Köszönöm, elnök úr. Három kérdésem lenne önhöz. Az első a kvantitatív easingre vonatkozik. Ön már elmondotta, hogy az a menüen 2018-on, mint ahogyan eredetileg tervezték, hogyha nem érik el a kitűzött célt, szeretném a megerősítését annak, ami alatt az European Safe Bondot illetően nem lenne jobb egy államadóság sorban. Ezek a likvid eszközök második és harmadik szinten megfelelően le vannak-e fedve ön szerint a bankok tőkéje által? A kockázatokat elkerüljük, köszönöm. Thank you. The... A quantitative easing meghosszabbításának lehetőségét az irányító tanács nem vitatta meg. A bevezetőmben is elmondtam, az infláció egyre inkább a céljainknak megfelelően alakul, de kitartónak és tikánkban erre kell összpontosítanunk. A monetáris politikát ugyanis különböző intézkedések alakít évő kötvényeket, újra, illetve az azokból származ. A, az Európai Unió hosszú távú kitekintését érintő hosszú távú terveket van, mert ezáltal könnyebben átvészelhetik a legsúlyosabban érintett országok a válságot. A szolidaritás azonban felelősséggel is van, mert ezáltal könnyebben átvészelhetik a legsúlyosabban érintett országok a válságot. A szolidaritás azonban felelősséggel is együtt jár, a felelősség pedig konvergenciát jelent a gazdaságpolitikában, a gazdasági struktúrákban, és konvergenciát jelent a legjobb gyakorlatot illetően is, ami az intézményekre is kihat, talán az intézményi konvergencia a legfontosabb fajta konvergencia. A konvergencia önmagában pedig megteremti azt a bizalmat, amelyre szükség van, azért, hogy legyen egy közös kötvényünk, az eurókötvény. A harmadik kérdést illetően mindenképpen azt gondoljuk, hogy a tőke szintje megfelelő a kockázatokkal szemben. Az LKB egyébként elindított egy programot, elkészültét eredményezi, az egyes és kettes szintet illetően. Folyamatban van a program, előkészítés, és remélhetőleg idén elindul. Parlament has been recommending this. Köszönöm szépen, a parlament már régóta ajánlotta ezt. Barbara Kappel következik. Köszönöm, elnök úr, drága elnök úr, köszönöm, hogy ezen nehézségek ellenére jutott ide a szakbizottságunkhoz a nem teljesítő hitelek kapcsán kérdezni. Drágán, akkor köszönöm, hogy ezen nehézségek ellenére jutott ide a szakbizottságunkhoz. A nem teljesítő hitelek kapcsán kérdeznék. Ön ismeri a bizottság előrehaladási jelentését ezen hitelek leépítését, illetően ez alapvetően pozitív. 950 milliárdos állománya van még ezen hiteleknek a tendencia az fogyó, még mindig magas ez a volumen, 46 százalék fölöttig. Van itt egy kiegészítés az irány mutatást illetve az LKB részéről ezen hitelek kapcsán. Itt egy minimál mérték ket határoznak meg, meg óvatossági intézmény fog megszületni amelyet majd a bankfelügyeleti hatóság rendelkezésre bocsájt az LKB. Ugye Görögországban, Olaszországban vannak a legnagyobb problémák szövetkezeti bankok kapcsán Görögországban, a Bank of Prison esetében szintén a banki az első negyedében javasolt intézkedéseket illetően ezen NPL-ek csökkentése érdekében hogyan értékeli ezt a helyzetet, hogyan látja az olasz helyzetet, illetve a görög helyzetet? Let me first say that... Azzal kezdeném, hogy az NPL-ekkel szemben egyértelműen és határozottan kell fellépni. A bankok mérlegében szerepel az NPL, szerező bankok. Tehát a magas NPL szint kevésbé segíti a gazdaságot, ezzel káros a növekedésre. A, tehát az NPL-ek szintjének csökkentése kézekézben jár a gazdaság eh, fellendítésével. Az ön által említett országokban, de más országokban is csökkent az NPL, NPL szintje, és a kölcsönzés is növekedett, a eh, tőke szolvencia eh, is javult. Az Európai Bizottságnak is van egy javaslat, amely szerint az egyes pillérben kellene az NPL-ekkel foglalkozni, és azokra vonatkozik, új NPL-ekre vonatkozóan automatikus egyes pillér szabályok keretében. De ez más, mint a, az addendum. Az addendum az a felügyeleti elvárásokról beszél, a felügyeleti párbetézmény, ami az addendumot illeti, az alapszabályban szereplő backstop, ez egy kötelező érvényű elvárás, és ez automatikusan érvényes minden intézményre a felügyelő szerv a bank individuális kockázati profilját kell, hogy megvizsgálja. Ez azt jelenti, hogyha az elszámolási rendelkezések és a prudenciális jogi elvárások az ntl lel összefüggésben oda vezethetnek, hogy a kettes pillérben nincsen szükséges intézkedés, de hogyha mégis az adendum szerint mégis szükséges, akkor ez az intézkedés megszületik. Köszönöm szépen, fontos, nagyon fontos, hogy ez ne legyen zavaró, összezavaró a felügyeleti szervek számára. Most, mivel 5 óra 25-kor le kell zárnunk az meghallgatást, mert utána rá kell térnünk az EKB alelnök jelöltjének meghallgatására. A tolmácsolás pedig véges. Úgyhogy öt úr, néhány nappal ezelőtt lehetőségem nyílt arra, hogy az LKB éves jelentéséről beszéljek, és nagyon világos ennek az eredménye. Az LKB szerepe alapvető volt a gazdasági fellendülésben. Ugyanakkor a monetáris politika nem elégséges a kiegyensúlyozott és fenntartható fellendülés elérése érdekében amikor a monetár és politika ösztözői csökkentjük, akkor hogyan lehetséges a szükséges reformot előmozdítani? Ugye itt van a valuták közötti háború, úgymond egyes LKB, LKB vezetők aggodalmukat fejezték ki ennek kapcsán, és milyen intézkedéseket terveznek ez ügyben? Mit lehet? Sí. Buenas tardes, presidente. Köszönöm, hogy az LKB ösztönzőt használjuk az EU saját forrásaiként. Ez a Monti csoport jelentésében is szerepel. Hogy ezt a reformot előre vigyük, az EU vezet költségvetését illetően ehhez politikai többségre van szükség. Az EKB, nem, ennek úr, az Európai Központi Bank a múlt héten bemutatta jelentését az egyik fő pont a belgiumi ingatlan piac alakulása. Itt gyakorlatilag az ingatlan érték 80%-a hitelből adódik. Ez egy jellemző. Itt a belga bankok ezért több tőkét kell, hogy elkülönítsenek tartalékba, hogy a kockázatos jelzárok hiteleket kezelni tudják. Kérdésem egyetérte ön az LKB e aggodalmaival, és hogyan ítéli meg ezen intézkedéseket az LKB, elfogadja ezeket bizonyos korlátozására. Thank you, Chair. President Jakob von Weizsäcker, köszönöm szépen. Két kérdés. Ezt, hogy a központi banknak része van ebben, szerepe van ebben. A kérdés az, hogy mit kell tennünk hogyha az eszmába összpontosítsuk a felügyeletet, és kívül is, melyik azok a terület, az a terület, ahol az EKB a felelősség, és melyik a döntéshozási felelősség, a másik, és melyik az, amelyikben az ESMA, mint felügyelő szerv. Azt hiszem, hogy itt van egy kis szavar. Jó lenne, hogyha ön pontosítás mi az, amelyben az ügynökségé. Köszönöm, Korgiusz Kirtusz. Thank you, Chairman. Two questions. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy a hitel visszafizetés megoldódhasson. Januárban azonban sok negatív rekordot döntöttük meg, sajnálatos mondom, 2016 óta először. Kérdezem, hogy ez LKB elemezte-e a Görögország léghoz. A másik pedig az elektronikus aukciókat illetően ez néhány hét múlva elkezdődik, ez pozitív fejlemény, de nem gondolom, hogy könnyen normalizálódik a helyzet a radikális baloldal. Egy dolog elkezdeni a folyamatot, a másik dolog pedig, hogy eredményesen folytatni. Ami a fenntartható pénzügypolitikát illeti, várjuk a kezdeményezést az Európai Bizottság részéről. Mi az adba kerül? Ez eh, az ágazat azonban a széndiokszid kibocsátás több mint kétharmadáért felel, de csak 18 -e nyitottabban nyilatkozni erről. Elnézést a kollégáktól. Itt le kell zárnunk a kérdés feltevési lehetőséget, hiszen megad, meg kell adnunk a szót válaszadásra az elnök úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Igyekeztem jegyzetelni a kérdéseket. A monetáris politika csak az egyetlen lehetőség-e a fellendülésre és a meglévő növekedés konszolidálására? Természetesen nem. Nyilván már mindenkit kifárasztottam ezzel, de az elmúlt öt évben ez ismételgetem. A strukturális reforma volatilitás, ami aggasztó, és az, hogy ez a monetáris politikánk szigorú. Ez politikai döntés, hogy a nemzeti központi bankok részvényéből felmerülő nettó profit egy átutalná az EU költségvetésnek. Ez a tagállamok részéről egy hozzájárulást jelentene. A makroprudenciális intézkedéseket támogattuk eddig is, amelyek a nem szisztemikus helyzeteket, helyzetekre vonatkoznak itt egy domináns felügyeleti szervről van szó, az LKB-nek monitoroznia kell a CCP-k a transmisszióban felmerő szerepet játszik itt, természetesen szorosan koordináljuk ezt a feladatot az ESMA-val, hogy ne duplikáljuk a munkát. Az ESMA továbbra is a robusztus szabályozási keret, mint például az EMIR, amelynek meg kell felelnie a CCP-nek. Nos, emellett a CCP nagyon sok KB-nak, tehát eh, a megfelelő hatást kört eh, biztosítani kell ehhez. Természetesen minden messze vagyunk az inflációs céltól, annál nehezebb a eh, fellendülés. Ezt a célt azonban el fogjuk érni, azt a rendszert, ami a fenntartható finanszírozást illeti, a párizsi klíma egyefák súlyosságának növekedése a pénzügyi stabilitást megrengetheti. Közös európai fenntartható taxonómiát is támogatjuk, ezzel egy időben nagyon fontos, hogy a szabályozás, köszönöm drági elnök úrnak, ezt a nagyon érdekes és fontos eszmecserét. A következő monetáris párbeszéd május körül lesz, a pontos dátumot még meg kell erősítenünk. Köszönöm szépen, itt lezárom. Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet. Szeretném, hogy az ECOFIN tanács úgy döntött február 20-án, hogy Luis de Gingos eh, spanyol pénzügyi minisztert javasolja eh, az LKB alelnökének, Viktor Kusztász nevezik ki az EKB el, alelnöké, alelnökeit, akiknek monetáris és banki e, területen jelentős tapasztalatuk van, miután az EKB irányító testületét és az Európai Parlamentet megkérdezték erről. A mai e, meghallgatás pont e, életrajzát, illetve a kérdésekre adott válaszait. Köszönöm, hogy ezt megtette. Sok érdekes kérdés található ebben és nem csak a monetáris politika, de egyéb témák, az átláthatóság, az EMU lesz. Már azt is tudják, hogy az ECON szakbizottság egy informális eszmecserét tartott, két jelöltel már erre a posztra. Most formális eljárás következik és de Kindos urat arra kérem, hogy képviselő, tisztelt Ekon, képviselők, hölgyeim és uraim. Nagy öröm számomra, hogy újra itt láttak a szakbizottság előtt, és bemutathatom jelöltségemet az Európai Központi Bank alelnöki posztjára. A nyitó beszédemben rövid megjegyzéseket teszek majd, de jólétet illetően aztán rámutattok az EMU beteljesítésre, nem csupán a monetáris ö, politika megfelelő átadására vonatkozóan, hanem az euró jövőbeli projektjét illetően is amíg gazdasági miniszterként működtem, Spanyolország jelentős erőfeszítése, méretú reformok eredménye, különösen a pénzügyi ágazatban. A spanyol pénzügyi rendszer a múlt ciklus elején súlyos problémákkal volt terhelt, illetve áthatatósági problémákkal, ez alacsony bizalmat eredményezett a piacokon. Hogy a kétségeket elol, eloszlassuk a barlang így sikerült a banki intézmények tőkehelyzetét megszilárdítani, és a nem teljesítő hiteleket kiiktatni a mérlegükből. Ennek kihat, kezelnünk kellett a szociális területen a válság kihatásait is, itt a pénzügyi termék irányítás területén, illetve a az igazgatók javadalmazását illetően, valamint a bankcsőd szabályzását illetően. A pénzügyi segítségnyújtást tette mindezt lehetővé, amelyet a MESZ Spanyolországnak biztosított. Előség körömen túlmenően az elmúlt hat éven keresztül a pályafutásom elég hosszú ö, ö, gazdasági államtitkár is voltam, gazdaságpolitikát alakítottam Spanyolországban, ennek eredményeképpen lépett be Spanyolország a Monetáris Unióba. Itt különböket szívesen megválaszolom. Most nézzük meg azt a kérdést, amely fontosabbnak tűnik számomra, mégpedig az LKB monetáris politikája. Ez most angolul folytatom. Az elmúlt évtizedekben a szakirodalom és a, tag, és a tapasztalatok is azt mutatták, hogy a, az Európai Unió szerződése szerint az, az árstabilitás fenntartása és az LKB ebben sikeres volt. Még akkor is, hogyha deflációs kockázatok merültek fel, az LKB-nek aktív módon sikerült eszköz, intézkedéseket elfogadni, hogy ezt ellentételezze. Ez a síták egyszerű, vagy, de hatékony operatív keret, egy monetáris politikai stratégia, amelyik kvantitatív, tehát az árstabilitás kvantitatív definíciójában és a két pilléres megközelítésben mutatkozik be, gazdaság és monetáris elemzéseken alapulva. Ezzel egy időben a hatékony monetáris politika nemzeti er- elemzések is azt mutatják, hogy az függetlenség elengedhetetlen a központi bank számára. Az EKB számára ez a függetlenség, ez a szerződésben van lefektetve, illetve az európai központi bankok rendszerének alapszabályában. Az ére másik oldala az átláthatóság és az vélemény számára, illetve a piacok számára, a stratégiájáról, az értékeléséről, a policy döntéseiről. És pontos kommunikáció az elengedhetetlen az eh, ahhoz, hogy az alacsony és stabil inflációt elérjük. Emellett eh, teljes mérlegelési jogkere van az Európai Unió politikai, általános politikai gazdasági politikáját. Ahogy drági elnök is elmondta három hete, az EKB monetáris politikája hozzájárult az elmúlt három évben az euró terület 2%-os növekedés, hogy milyen viták folynak az nem konvencionális politikák mellékhatásaival kapcsolatban középhosszú távon. Ebben az összefüggésben meg kell említeni, hogy a pénzügyi stabilitási aggodalmakat főleg a makroprudenciális eszközökkel kell kezelni. Ezért elengedhetetlen biztosítani, hogy az EU makroprudenciálerek kialakulását. A jelenlegi pénzügyi válság azt mutatta, hogy az egyik negatív hatása a pénzügyi instabilitásnak az, hogy csökken a monetáris politika transmissziója, ezért fontos a felülvizsgálat, illetve a lépéseit illetve az elmúlt évtizedben. Most azt szeretném megmutatni, hogy a monetáris politika milyen tanulsággal szolgált az elmúlt válság során, azaz ezen a politika hatékonyság és transmisszió főként a gazdasági pénzügyi rendszer szerkezetétől függ, illetve a gazdaságpolitikát. A fenntarthatatlan makrogazdasági egyensúlytalanságokat a pénzügyi piacok széttöredezettségéhez vezettek ezek, és ez a reálgazdaságnak a monetáris politikai impulzióit nem tudta tovább vezetni. Fontos az EMU beteljesítése, a negatív sokok mindenkinek megfelelő garanciákat nyújt, függetlenül, hogy hol találhatóak dolgoznunk kell az európai bankszektor integrációján, meg kell gyorsítanunk a nem teljesítő hitelek kiiktatását a bankok mérlegéből, és azt kell kérnünk a bankoktól, hogy egy standard követelményt alkalmazzák, terjesztenünk a figyelmünket. A tőkepiaci unió egy másik prioritás a valódi pénzügyi unió elérése céljából. Ezen kívül a Monetül az LKB e függetlenségét is meg kell erősíteni, nem megfelelő gazdaságpolitikák kombinációja révén, hanem régiben kialakult gazdaság és pénzügyi válságot. De ez nem kell, hogy arra ösztönözze minket, hogy a monetáris politika mindenható. Ugyanis amit az LKB működéshez hozzá tudok adni, az egyfajta globális vízió, ha megfelelő intézkedések megítélését illetően nagy megtesz, megadni az európai polgárok összességének hasznára. Köszönöm szépen. For your presentation. And... Köszönjük szépen az elmondottakat, most pedig az első felszólaló Brian Hayes. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm újra a körök, körünkben. És köszönöm, hogy az ECON szakbizottsággal együttműködik. Két kérdésem van. Az első kérdés arra vonatkozik, hogy az ECON és az Európai Parlament milyen fontos szerepet játszik az LKB-ben, LKB-vel folytatott párbeszédben láthatta ezt a párbeszédet a gyakorlatban is drági elnökkel. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, emellett az LKB folyamatosan jelentést tesz a parlamentnek, és Gualtieri elnök úr személyén keresztül folyamatosan kérdéseket is intézünk az LKB-hoz. Van-e valamilyen elképzelése arról, hogy hogyan tudjuk a parlament felügyeleti jogait még jobban megerősíteni, és hogyan tudjunk még jobban együttműködni az LKB-val. Mondom ezt azért, mert drági elnök rendszeresen beszél az Európai Parlament felé való elszámoltathatóságáról az LKB-nak. Ez kulcsfontosságonak tartja. Ön milyen szerepet kíván játszani mindebben? illetve ennek a kapcsolatnak a kiteljesítésében. A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy beszélt az EKB szerepéről a gazdasági növekedésben, az euróvezetben. Az euró dollárral szembeni árfolyama kapcsán azt gondolja-e, hogy még nehezebbé válik az inflációs cél elérése, az euró dollárral szembeni árfolyamának alakulása kapcsán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Helyi Zórnak. Először is el kell mondanom, hogy amikor miniszter voltam, 23-szor jártam a spanyol tisztséget tölt be, az elszámoltathatóság kulcsfontosságú a tekintetben is, hogy javítsuk az LKB és a parlament közötti párbeszédet a jövőben. Szeretnék minél nagyobb jelenlétetni azt, hogy igazán jelen kívánunk lenni a parlamentben, és átlátható módon akarunk működni. Nyilvánvalóan a felelősségnek ez úgy gondolom, hogy végül is helyes döntéseket hoztunk, és aztán itt volt ugye a másik feladat, a gazdaság talpraállítása. Ezt is sikerült elérni, az euróvezet most még gyorsabban növekszik, mint az USA, ez elképzelhetetlen volt két-három évvel ezelőtt. Nyilván még sokat teendő, én is támogattam. Biztosan folytatódik majd ez a tendencia, megtesszük majd továbbra is a legfőbb szükséges lépéseket és én hiszek ennek a sikerében. Válaszolna esetleg a többi kérdésemre is? Szerintem, mint ahogyan ön, ami pedig az LKB mérlegét illeti, ami az LKB mérlegét illeti, mint ahogyan önös, ön is tudja, ez az eszközvásárlási programmal függ össze. LKB eddigi megközelítése helyes volt, és biztos vagyok abban, hogy a jövőben is a megfelelő lépéseket teszi majd meg az LKB működésének érdekében. Köszönjük. Kay Swinburne, köszönöm kérdezni az LKB-n belül. Sokan itt a parlamentben úgy érezzük, hogy a nők nem képviseltetik magukat egész elég magas arányban. Ön nyilván nem tud nemet ott, nevezetesen, hogy még 2019 márciusa előtt fejezik be a munkát a különböző szükséges jogszabályokkal kapcsolatosan. Ma délután Drági úr azt is elmondta, hogy az LKB-nak válsághelyzetben gyorsan kell tudnia cseneket. Köszönjük szépen, Remont Remóze. Köszönöm, elnök úr. Tegindasz úr, miniszter úr, üdvözöljük itt a parlamentnél, gratulálok frakción nevében jelöltségéhez az LKB alelnöki tisztjére. Különböző kérdéseim lennének, amelyeket angolul fogok felolvasni. Como ministro de Economía, la pregunta sería hasta cuándo y si, eh, digamos, el retraso en el recambio mm, está dañando la apariencia de... A késedelem abban áll... Formación en ese sentido most fogok áttérni angolra, a monetáris politikát illetően. Rising interest rates, uh, rates and... Az USA-ban növekednek a kamatok, és eh, készülnek a következő recesszióra a Federal Reserve eh, mozgásteret szeretne. Az EKB eh, még mindig eh, az kamatokat nullához közel tartja. Azt gondolja, hogy az EKB kicsit késlekedik a monetáris politika normalizálásában, és ezzel kapcsolatban milyen, cél, milyen objektív feltételeknek kellene megvalósulni ahhoz, hogy az európai kamatlábak növekedjenek, és milyen konkrét politikák csökkentenék az LKB mérlegét ön szerint. Köszönöm. Primero, eh, hoy el presidente del gobierno ha dicho que en los próximos... Először is a kormányelnök azt mondotta, hogy a következő napokban, maximum egy hét múlva már nem leszek gazdasági miniszter. A az utódom kinevezéséről is, ahogyan elmondottam a következő napokban. Most nézzük a többi kérdést, amelyet ön feltett a monetáris politika kapcsán. That, uh, the, the position in the business cycle of Europe... Először is szem előtt kell tartanunk, hogy um, Európában az üzleti ciklus nem ugyanúgy. Uh, the, the position in the business cycle of Europe... Először is szem előtt kell tartanunk, hogy um, Európában az üzleti ciklus nem ugyanúgy hosszú időn keresztül máshogy alakult a helyzet, jóval alacsonyabb a foglalkoztatás is, így teljesen normális, hogy a Fed megnövelte a kamatokat, és elkezdte csökkenteni a gazban jár, a gazdasági ciklusban, nem gondolom, hogy a monetáris politika területén az LKV hátul kullogna, mások után kullogna, egyszerűen más a helyzet. Az USA-ban és más az euróvezetben. És tudják, és úgy gondolom, hogy az LKB monetáris politikája egyébként is konvergálni fog az USA, illetve a Fed monetáris politikája felé. Ami pedig a kamatlábak alakulását illeti, az LKB politikája teljesen világos, amint a kötvény, ami a mérleget illeti, a kötvényvásárlási programnak a következménye lesz a, az, ahogyan a dolgok alakulnak. Elemeznünk kell. 2008-tól hát kezdődően 1 millió munkahely ment veszendőbe, kutatóink, fiataljaink elhagyták Spanyolországot. Azon a tényen túlmenően, hogy a fellendet 2008-tól kezdődően 1 millió munkahely ment veszendőbe, kutatóink, fiataljaink elhagyták Spanyolországot. Azon a tényen túlmenően, hogy a fellend... Ilyen fajta múltal hogyan várhatja ön azt, hogy a közpiacokra visszatér a likvidis, mondja Bermeho úr, Ez nem egy magyarázat, mondja az elnök. Mint a... Sajnos nem tudok egyetérteni azzal, amit ön mondott. Számos olyan nyilatkozatot tett ön az imént, amelyek szerintem nem felelnek meg a valóságnak. Ugye itt megváltozott a spanyol gazdaság helyzete, igen, valóban változott a helyzet. Most növekszik a gazdaság, 3% körül a növekedés, munkahelyek jönnek létre, Persze teljesen eltér a helyzet az 5-6-7 évvel ezelőttihez képest. Ezzel persze egyetértek gazdasági szinten, ami pedig a növekedési modellt illeti, ez is megváltozott. Hogyha megnézzük a fő elemeket, amelyek a spanyol növekedés alapját képezik, ugye itt vannak a javak, szolgáltatások exportja, nem az ingatlan buborékról van itt szó, nem létezik ingatlan buborék jelenleg Spanyolországban szeretném hangsúlyozni, hogy ahhoz képest, amit ön mondott, ez a 60 milliárd euró, ez a teljes összeg, amelyet a pénzügyi ágazatba injekcióztak a korábbi és jelenlegi kormányzat ideje alatt. Mi csak 40 milliárdot injekcióztunk bele a mentőprogram hatája alatt. Szeretném nyomatékosítani, hogy a következményeket már most láthatjuk. Egy olyan pénzügyi rendszer jött létre, amely átláthatóbb, mm, eltér attól, ami néhány évvel ezelőtt volt. A tőkepiacok fragmentációja már nem létezik. A spanyol családok, vállalatok hasonló kamatokat fizetnek, mint már. Üdvözöljük Önt! Ezen napokban az önkormányának tagjai kritikával illették az Európai Parlament egyes képviselőit, akik nem támogatták az ön jelöltségét. Nos, 2012-ben nem támogatták az akkori jelöltet, most egy most Spanyolország szeretné megszerezni ezt a posztot az LKB kormányzó tanácsában, ez logikusnak tűnik számomra. Ugyanakkor az EKB statutumának hetes cikkéből mi lenne, ha mindenki ugyanígy járna el, mint ön. Ön a politikai függetlenségét hozta fel. Szerintem ez nem egy jó példa. A frakcióm aggodalmakkal tekint az események esetében. Ugye itt egy érdekkonfliktus merül fel, mediterrán takarékpénztár, a Lemon Brothers tagja is volt ön, tőzsdén is dolgozott ön, és miniszterként megmentette ezt a bankot 15 milliárd euróval, aztán a bankholding bizottságának is tagja volt, ezt az említett bankot is meg. Ön azt mondotta a nyilatkozatában, hogy soha nem avatkozott be a spanyol állami szintű szervezetek működésébe, tehát kérdésem az, hogy beavatkozott ön ezen intézmények működésébe, vagy sem, milyen garanciákat tud nyújtani az ül, amely az európai rendszer pénzügyi felügyeletéért felelős köz. Nos, először is hangzik a válasz. Spanyolország álláspontját illetően az EKB 2000 10 összetételét illetően én csak garanciákat tudok nyújtani, nekem semmi közöm nem volt az akkori eseményekhez. Van egy olyan dolog, amire már többször is utaltam. Az LKB függetlenségét védeni, ez nem csupán a központi bankárok ö, feladata, hiszen ha így lenne, akkor a függetlenség nagyon korlátozott lenne. A politikai hatalomról van szó. Önök, az európai parlamenti képviselők védik az LKB, e illetve a központi bankok függetlenségét, és önök nem bankárok. A miniszterek ugyanezt tehetik. Aztán ön utalt a kámra, ezt nem akkor mentették meg, ezt az intézményt, amikor én miniszterként tevékenykedtem. Ön utalt ezekre a részvényekre, Nos, ez, ha ez egy jó minőségű tőke lett volna, akkoriban akkor más helyzetbe kerültünk volna. A BMF tanácsadója voltam, ez a tény, de ez a 1 milliárd 100 millió, ez egy korábbi időszakhoz kapcsolódik, nem ahhoz, amikor én tanácsadó voltam. Azt hiszem, ez egy kedvező munka volt, fontos hozzájárulást tettem ezen intézmény stabilitásának garantálása érdekében. Ami pedig a bankok államosítását illeti, az az egység, amire ön utalt, én ott soha nem avatkoztam be. Ezt nem én mondom, hanem az a, a jelenlegi kezelők. A bankjára való utalás ez a, az ezelőtti szakaszra utal. Nagyon összetett a spanyol bankhelyzet, sok a bizonytalanság a pénzügyi ágazatban spanyol. Ez a spanyol gazdaság bizonytalanságának is az egyik fő eredményezője. Marco Valli mondja az elnök. Három kérdésem lenne, mondja Marco Valli ami a hármas szintet illeti ezeket az értékpapírokat, amelyek kell a bankok méterek, amelyeket követnie kell például teljes foglalkoztatottság az euróvezet valamennyi országában, és kérdésem az, hogy egy központi bank ön szerint hogyan tudja önmagában megoldani az inflációs problémákat ö, ö, olyan gazdaságok esetében, amelyek különböző. Hangzik a válasz. Ami a harmadik szintű eszközök értékelését illeti, ez egy fontos kérdés, ezek az eszközök nem rendelkeznek piaci énak. Tény az, hogy ezen belső modellek akkor kerülnek értékelés, amikor eladják ezeket az eszközöket, akkor derül ki, hogy helyes volt-e az értékelés, vagy sem. Én mindig is úgy gondoltam, hogy az, az eszközök és értékesítése a piacon. Hát itt a belső modellek esetében, ahogy ön is tudja, a vagyoni értékek szemítására vonatkozó modellekre utalnak. Bázelben nemrégiben kidolgoztak egy megállapodást, Ugye itt voltak különbségeti. Az mandátum a világosan szól, a cél az inflációhoz kötődik, tehát egy folyamatos inflációs szint megőrzése kedvező hatással járhat a családok jövedelmi szintjére, és a versenyképességre. Se kedvező hatással járhat a családok jövedelmi szintjére, és a versenyképességre. Ezen kívül van egy másik megfontolás is. A monetáris politika az agregált keresleten keresztül hat, és az ár növeléshez vezet, az infláció növeléshez és a tevékenységek növeléséhez. Drági elnök úr utalt arra, hogy a monetáris politika, és erről jó magas meg vagyok győződve, azon javulás mögött van, amit láthattunk az euróövezetben. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne. Az első, ön beszélt sokat a központi bank függetlenségéről általánosságban, de nem gondolja-e, hogy ez a függetlenség a demokrácia egyik alapvető problémája a, polgárokkal szemben, amit látjuk a korrupciót a lett országban, például a központi bankhoz köthető korrupciót, és ráadásul senkit sem lehet arra kényszeríteni, hogy lemondjon, Az én kérdésem az, hogy Ön szerint az Európai Központi Bank függetlenségéről szóló dogma tulajdonképpen gusba köt bennünket a Lisszaboni szerződés szerint. Ami a monetáris politikát és a költségvetési politikát illeti, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a mix policy-t megreformáljuk az eurózóna szintjén. Ön ezt kívánja-e? elérni. Köszönöm szépen! Én hiszek a központi bank függetlenségében, a gazdasági szakirodalom és a tapasztalat is azt mutatja, hogy a független központi bank jobb eredményeket mutat a gazdaság fejlődése, az inflációs cél. Ahogy ön is mondta, a valuta politika modelljei létezik majd egy fiskális backstop a betéteket illetően is, de milyen mértékben? Ugye itt ehhez kapcsolódik a bankszanálási alap létrehozása is. Az értelmezésektől függően ez egy backstop lehet az a monetáris unióba nyújtott be a beruházások biztonsága érdekében. Talán jobb lenne egy munkanélküliségi biztosítás, ön hogyan vélekedik erről? Válasz, ami az első kérdést illeti, az államadóság mint egy kockázat nélküli eszköz, szerintem ez egy nagyon érdekes megjegyzés, ő helyesen utalt arra, hogy ez egy globális kérdés. Európának nem szabad döntést hozni a bázai rendszeren kívül a bankrendszer egy globális rendszer. Ezen a fórumon kell tehát fellépnünk. Aztán a második dolog, hogyha az államadóságot kockázat nélküli eszköznek tekintjük, akkor a kamatlábokat módosítjuk az összes aktív esetében, vagy eszköz esetében, amelyek kockázatokkal járnak, és ez egy nagyon kényes kérdés lehet. Aztán a harmadik dolog, hogy a kapcsolatot a, a, a kincstár között megszüntessük itt, nem az a kérdés, hogy mi szerepel a bankok mérlegében, hanem az államadóságot kell csökkenteni, ennek a súlyát a gazdaságra. Mindig is úgy vélekedtem, hogy reméljük, hogy a volt spanyol takarék pénzt, tehát hogyha lett volna állam adósága legacy asszetek helyett, akkor máshogyan alakultak volna a dolgok. Nagyon kényes kérdés, ez nagyon oda kell erre figyelnünk. Egy globális téma ez, de nagyon óvatosan, elővigyázatosan kell fellépnünk ezen témákat, illetően és ezt az álláspontot fogom védelmezni. Aztán az jelenszem, mert mindig is védelmeztem backstopként, a bankszenelési alapot Nos, szerintem az országoknak be kell indítaniuk a tárgyalásokat, szerintem ez egy alapvető pillér a bankunió jövője szempontjából. És fokozatosan kell előre lépnünk, ahogyan ezt tettük, a bankszanálási mechanizmussal kapcsolatosan is. Azt hiszem, hogy értékelhetnénk annak lehetőségét, hogy létrejöjjön egy ilyen értelmű backstop. Nem tudom, hogy ez az ILSM lesz-e, vagy egy másik minden esetre fontos a mutualizáció az EDIS esetében. Ami pedig az anticiklikus költségvetést illeti, több ízben itt egyetértés alakult ki. Egyfajta anticiklikus eszközre van szükség, amely különböző formákat ölthet. Ez kapcsolódhat az EU költségvetéséhez, de meg kell nyitnunk erről a vitát lehet egyfajta biztosítás ez, foglal, munkanélküliségi biztosítás, van erre vonatkozó olasz javaslat, vagy egy beruházási alap akár, beruházásokra fordított kiadás, ez egy másik alternatíva, de mindenféleképpen egyetértésre kell jutnunk, azt illetően, hogy szükséges egy ilyenfajta eszköz. Ki fogja ezt kezelni? Szerintem ide kapcsolódik az ESM, a stabilitási mechanizmus átalakítása. A bizottsággal kell együttműködnünk a e tekintetben. Gabriel Mától következik. Para, para algunos la independencia es una cuestión de... Köszönöm szépen, elnök úr. Egyesek úgy gondolják, hogy a függetlenség a menetrendhez kapcsolódik, azzal függ össze, vagy egyéb más aspektusokkal. Számunkra ez egy alapvető elképzelés, egy alapvető elve. Most térnék rá a kérdésünkre, a kérdésemre. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a gazdaság és monetáris unióban a pénzpolitika kapcsán előbbre jussunk. Csak úgy tudunk igazán jól felkészülni a sok hatásokra. Szükség van ehhez az európai alapra, az európai monetáris alapra, és szükség van az ehhez kapcsolódó hatáskörökre is. Spanyolországban az elmúlt években nagy mértékben romlott a helyzet. Önök szerint hogyan lehet Európában előbbre vinni ezt a politikát, és hogyan értékeli az Európai Központi Bank legutóbbi döntéseit ebben az összefüggésben? Ami a monetáris unió és a bankunió jövőjét illetén, és a bankuniót mindenképpen létre kívánjuk hozni, ki kívánjuk teljesíteni. Ahogyan már elhangzott, ez a harmadik pillére, a harmadik lába a három lábú széknek. Egy másik fontos pillér a közös betét védelmi rendszer, és aztán nyilvánvalóan az MPL-ek a nem teljesítő hitelek esetében a kockázatokat mindenképpen csökkenteni kell. Az aktívák és passzívák esetében mindenképpen javítani kell a károk kezelhetőségét. Aztán a nem teljesítő hitelek, az NPL-ek esetében komoly problémák vannak, nagyobb tartalékokra van szükség. 2012-ben ...86 milliárd euróval növeltük. Ilyen értelemben az úgynevezett rossz bankokra épülő rendszert is érdemes lenne fontolóra venni. Aztán a nem teljesítő hitelek kérdése úgy gondolom kulcskérdés, hogyha előbbre kívánunk jutni a bankunió integrációjában.